Otwieram posiedzenie. Otwieram posiedzenie A 2009. április 7-én felfüggesztett ülés szakot megnyitottnak nyilvánítom, és kérem foglaljanak helyet. Most kezdtük el az ülésszakot néhány másodperccel ezelőtt. A 2010 április 7-i jegyzőkönyv rendelkezésre áll. Van-e valakinek megjegyzés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor elfogadottnak tekintjük. pisemne numer 71 przez 2009 złożone írásbeli nyilatkozat a 719-es Elizabeth Lynn, Lideke Geringa, Uzyskało podpisy ponad połowy posłów do parlamentu. W związku z tym, zgodnie z artykułem 123... Több mint a fele a képviselőknek aláírta, és ezért továbbítjuk őket, és az elfogadott szöveggel együtt nyilvánosságra hozzuk őket a jegyzőkönyv tartalmazni fogja az aláírókat. Lin asszonyt szeretne hozzászólni? Köszönöm szépen. Szeretnék először is köszönetet mondani mindenkinek, hogy a 71-es a mellrákra vonatkozó nyilatkozatot ennyien aláírták. Bizonyára önök is tudják, hogy a 35 és 59 év közötti nők